igenis beépül az Európai Unió jogrendjébe, és ez a kezdet vége egyelőre. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. A szavazásra holnap kerül sor 11.30-kor. Egy másik jelentéssel folytatjuk. Ószki úr jelentése, ami következik a gépjárművek zajszintje a jelentése. Meg is adom rögtön a szót Ószki úrnak. Parancsoljon. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ennek a jelentésnek az a célja, hogy a nagy közönség egészségét védje, a zajszennyezés negatív hatásaitól. A zajszennyezés tudományosan bizonyított. A bizottságnak a javaslata csak a tehergépjárművek és a személygépjárművek motorjai által keltett zajról beszél. Az én elképzelésem szélesebb körű volt. Én úgy gondolom, hogy a közúti akadályokat, a közúti ellenőrzéseket és a mm, gumik által kejtett zajt is figyelembe kellene vennünk. Először is kellene, hogy legyen egy EVASZ kötelező bevallási rendszer a zajszintről, amely mérni a gépkocsikban a zajszintet. Aztán a különböző gépjárműveket különböző kategóriába lehetne majd sorolni. A frakciók egyetértettek abban, hogy a hármas függelék még nem tökéletes. A szocialistáknak, Merkis asszonynak a véleménye uralkodott. Én szeretném megemlíteni azt, hogy mekkora az ellentmondás a szakbizottságban, és ez személyesen kihat rám. Ezt az egész ellentmondásosságot egy holland szervezet okozta, és sajnálatos módon néhány kollégám támogatta őket. Ők azt a benyomást kívánták kelteni, hogy én a személygépkocsi gyártóiparnak egy ügynöke vagyok, és próbálok így hatást gyakorolni, megpróbáltak engem ellehetetleníteni, még öm, hamisított weboldalakat is létrehoztak ennek érdekében. Minden kompromisszum, amit sikerült kidolgoznom, az válasz erre a vádra. Most már az egész dolog életre kelt, ez a vádaskodás, és ezért késett hetekkel ez az egész jelentés. Szeretnék Matthias Grótának köszönetet mondani, az NV elnökének, hogy úgy nyilatkozott, hogy én nem vagyok részrehajló. A hármas függelék, ahogy ö, én azt javasoltam, egy igazi kompromisszum csökkenti a zaj szintet, és ugyanakkor lehetővé teszi az ipar számára, hogy technikailag megoldást találnak legyünk tudatában, hogy nem csak arról szavazunk, hogy az emberek egészségére hogyan hat a zaj, hanem arra is, hogy hogyan hat ki ez a jogi aktus 15 millió ember életére, akik Európában a gépkocsi gyártásban dolgoznak. A 71-es módosítót ezért szavazok meg, köszönöm. Elnök, Raportőr úr, nagyon szépen köszönjük a bevezetőjét, és most pedig megadom a szót Tajani biztosnak. Grazie, signor Presidente, onorevoli parlament. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Szeretnék először is Ucki képviselőnek, a jelentéstevőnek, és valamennyi árnyék előadónak köszönetet mondani, hiszen ennek a javaslatnak a nagy nehézsége az volt, hogy hogyan tudunk itt egy kiegyensúlyozott álláspontot találni a különböző szempontok, tehát a zajszint, a ezzel járó költségek és az autóipar nemzetközi versenyképessége között. Ez az, ami a nehéz vihához vezetett a parlamenti szakbizottságban is. Ami a szövegjavaslat keletkezését illeti, ezzel kapcsolatban kiemelnék néhány dolgot. Három fő cél van a szövegben. Szeretnénk egy olyan egységes piacot garantálni, ami jól működik. Másodszorban szeretnénk a polgárok védelmét magas szinten biztosítani, harmadsorban pedig szeretnénk az érintett gazdasági szereplők versenyképességét megőrizni. Nem szabad e célok egyikét sem elhanyagolni, ezek a célok összefüggenek egymással, különösen olyan időkben, amikor rosszul áll a gazdaság szénája. Tehát azt lássuk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Az unió lakosságának 92%-a olyan zajszínnek van kitéve, amit a szakértők elfogadhatatlanak minősítenek. 2008-ban pedig a Világegészségügyi Szervezet, a WHO megállapította, hogy a túlzott zajterhelés álmatlansághoz, stresszhez és érrendszeri problémákhoz vezethet. Úgyhogy mindenképpen bele, be kell avatkoznunk az infrastruktúra, a környezetlekedési normák, a rendőrségi ellenőrzések és a műszaki, a gépjármű ipari kérdések területén is. Úgy gondolom, hogy az ilyen műszaki kérdéseknél kell a gyökerénél megragadni a problémákat, és olyan európai normákat kidolgozni, amelyek megfelelőek. A jelenlegi normáink azok 45 évesek, elavultak az utolsó módosításukra is 95-ben, 1995-ben került sor. Igaz, hogy a zajszint az csökkent, de a környezeti terhelések nem, növek, nem csökkentek ennek megfelelően. Valójában azt kell látnunk, hogy itt a közvetlenül a gépjárművek által keltett zajon túlmegy a zajterhelés. Tehát egy olyan megfelelő vizsgálati módszert kell kidolgozni a zajterhelésnek a mérésére, ami a valós zajterhelést megmutatja. Ezt javasolják a szakértők. Egy munkacsoportot állítottunk föl erre, és most már van egy megfelelően bevált módszerünk, amit most az engedélyezési fázisban van két fázist tervezünk. Az elf, a jogszabály elfogadása után két évvel a jelenlegi zajterhelési határértékeket kell hozzáigazítani az új vizsgálati módszerhez, a második fázisban pedig a gépjárműveken kell alapvető változásokat elfogadni, ez 5-7 évvel a jogszabály elfogadása után lesz majd. 4 decibellel fogják a könnyű gépjárművek, és 3 decibellel a nehéz gépjárművek esetében csökkenteni a zajszintet. Összességében pedig a zajterhelés alatt szenvedő embereknek a száma 25%-kal csökkenhet az előnyök a gazdaság számára 20-szor akkorák, mint a keletkező költségek. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a szakbizottságnak, és nagyon remélem, hogy a parlament támogatásával el tudjuk fogadni a jogszabályt. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Ferhelyen kolléganő. A mai napon kés későn szólok Anya Weiskerber nevében, aki a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságban előadó volt ami a gépjárművek zajszintjére vonatkozó szabályozást illeti, ez egy fontos része a fogyasztóvédelmi törvénykezésnek. Figyelembe kell venni az elektrojárműveket, hiszen a vásárlástál döntéseket kell hozni ebből a szempontból is. A, a zajszint miatt veszélyes helyzetbe kerülhetnek egyes emberek, a vakok, a gyermekek, a kerékpárosok, stb., hogyha túl alacsony a zajszint. Ezért szükség van egy Avas nevű figyelmeztető rendszerre. Erre vonatkozó előírás már megszületett. Itt leírják, hogy milyen hangot adjon a figyelmeztető rendszer. Ilyen értelemben úgy kell alakítani ezt, hogy egy jármű viselkedésére is utaljanak, és a hagyományos motorokhoz hasonló zajt bocsássanak ki. Ez azt jelenti, hogy egységesen mindenki felismerje a zajt, mint veszélyforrást. Az egyértelmű információ mellett teszük le a garast a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságban, és örülünk, hogy a címke bevezetése, amely tájékoztatja a fogyasztót az ajszintről is, elfogadásra került. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Három percben Pargő úr. Euh, Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A közlekedési szakbizottság részéről szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát, hogy csökkenték a járművek zajszintjét. A számok azt mutatják, hogy a szívrohamok 2%-át a 60 decibel feletti közlekedési zajok okozzák. A közúti közlekedés zajszintje 200 ezres évenkénti kardiovaszkuláris megbetegedést okoz. 96-ban kezdtünk foglalkozni ezzel a témával, és a közlekedési szakbizottság szeretne ragaszkodni ahhoz, hogy egy integrált megközelítést alkalmazzanak, és ö, jelezzék a gépjárműk értékesítésekor, hogy mekkora zajt képesek kibocsátani a TRAN szakbizottság véleménye szerint, hosszabb időtartamot kell előírni arra, hogy új zajszinteket szabjunk meg. Nyolc évente csökkentsük négy decibellel a zajkibocsátást. Többségi támogatást élvezett ez a javaslatunk, és azt hiszem, hogy ezeket a javaslatokat Merkiz kolléga is felkarolta egy kompromisszumos módosítással, a GUE-val, a zöldekkel és az aldéval együttműködve. A válság idején az európai személygépkocsi ipar számára nagyon fontos, hogy elég időt kapjanak a gyártók, hogy alkalmazkodhassanak az európai környezetvédelmi előírásokhoz. A technológiai fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a zaj szint csökkentését, alkalmazni kell. Egy gyakorlati megközelítést kell alkalmaznunk, és nem szabad a válság idején felborítanunk az egyensúlyt. Azt hiszem, Nerkiz asszonynak a jelentése nagyon jó, és a kompromisszum rugalmasabbá tette a jelentés, mint a bizottság javaslata. Az intézkedéseknek az kell, hogy legyen a célja, hogy fenntartható európai megközelítést alkalmazzunk, amely az alacsony fogyasztású járműveket preferálja. Kollégák, ennyit szerettek volna mondani a Transzakbizottság részéről. Elnék, köszönöm szépen, Tatarella úr, két percre. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák, ezt a törvénycsomagot mindenképpen el kéne fogadni, hiszen világosan látjuk, milyen célokat akarunk elérni. De persze különböző vélemények vannak arról, mennyi idő alatt, hogyan, milyen technológiákkal érjük el ezeket a célokat. A WHO az egészségügyi világszervezet már régóta a szemünkre vetette, hogy ezen a területen tenni kellene valamit, hiszen komoly problémák jelentkeznek mindenek előtt a nagyvárosokban. Látjuk ennek a hátrányait a polgárok egészségére nézve. Ezért fel kell lépnünk, hogy az életminőség javuljon a városokban, hogy a de- és ezért a decibeleket csökkenteni kell, hiszen a decibelek betegséget és stresszt okoznak. Ezzel egyidejűleg azonban az autóipart nem akadályozhatjuk a fejlődésben, és nem nehezítjük meg a dolgát éppen mostanában, amikor az autógyártás területén nagyon nehéz idők álltak be. Különböző tényezője van ennek persze, a zaj nem csak az autókhoz kötődik, hanem az infrastruktúra egyébként is okoz zajt a nagyvárosokban. Nem lehet mindent a gépjárművekre fogni ezen a területen. Erre ügyelnünk kell. A szocialista párt bal oldalán pedig szívesen hívják fel a figyelmet a foglalkoztatás, a munkahelyek kérdésére. Látni kell, hogy az autógyártás nagyon komoly munkahelyteremtő. Itt nem csak az értékesítési számokról beszélünk, hanem meg kell nézni, hogy milyen hatásai vannak, hiszen ez egy komoly foglalkoztató, egy hatalmas foglalkoztató az európai iparban, ezt végig kell gondolnunk. Számos technika, technológia áll rendelkezésre, a szakbizottságban elő részletes vita folyt, és szeretném felhívni az 51-es és 61-es módosítóra ebben az összefüggésben. Az 51-et egyetlen szavazattal fogadtuk el, és szerintem irreális lenne ezt az utat folytatni, tehát mindenkit kérek az 51-est, ne fogadják el a 61-est, pedig igen. Merkiz asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, aki minden szavazatot megszámol, azt tegye ezt holnap is. Az egész Európai Unió tudja, hogy a zajterhelés az egy nagyon nagy probléma az egészség szempontjából. Körülbelül 50 ezer szívinfarktus lehet közvetlenül összefüggésbe hozni a zajterheléssel. Itt különösen az alacsony jövedelmű emberek érintettek, akik a különböző gyorsforgalmi utakhoz, autópákhoz közel laknak, akik rossz szigetelésű, zajszigetelésű házakban laknak. Ezek olyan emberek, akik kivannak téve tehát a zajterhelésnek. És fölmerül mindig a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát az egyik serpenyőbe és a munkahelyteremtést a másikba helyezve egyensúly teremteni hogyan tudjuk eh, a eh, zajterhelés problémáját megoldani, hogyha csak a szimptomákat kezeljük. Egész Európában azt látjuk, még a strukturális alapok esetében is, hogy bizonyos országok eh, rendkívüli befektetéseket tettek a zajterhelés csökkentése értekében, és arra jutottak, hogy a gyökerénél kell elfolytani a problémát, a gyökere a problémának pedig a motor, a járműveknek a motorja, ahol motoronként maximum 60 eurós költséggel illetőleg 700 euró per teherautó költséggel már jelentős változást el lehet érni. Az Európai Unióban folyamatosan beszélünk a munkahelyteremtésről, az innovációról, de hát akkor nézzük meg, hogy mire is gondolunk pontosan. Mutassuk meg, hogy komolyan gondoljuk ezt. Úgy gondolom, biztos úr, hogy az önök saját hatástanulmánya is jól megmutatja, hogy önök nem számolnak reálisan azzal, hogy munkahelyek vesznek el ennek a problémának a megoldásával. Ez a jogszabály az innovációt is támogatja, ahogy az itt elhangzott, és az alacsonyabb egészségügyi költségekhez is, ami nyilvánvalóan mindenki számára fontos és jó, és jobb lesz az európai egészsége, ez mindenki számára jó. Köszönöm, most pedig két percben Kramer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy éve vitatkozunk erről a törvényről, hogy ez miért tart ilyen sokáig, és csodálom, hogy ezzel senki sem foglalkozott az előttem szólók miatt. Az az oka tehát, hogy a bizottság javaslata rossz. Olyan szöveg született, ami nem felel meg a bizottság saját elvárásainak szem Ugye a harmadik mellékletről beszélünk, régi 80-as évekből származó jármű kategóriákból indulnak itt ki, és a bizottság feladata, hogy ezt javítsa ki, de ez nem fog működni, lehetetlen. Jármű kategóriákat deciber határértékekkel meghatározni, ehhez szakértőkre van szükség, fizikusokra, akusztikát ismerő szakemberekre, így lehet itt eredményre jutni. Az a vita, amely itt a parlamentben folyt utána, az nem volt mindig logikus lehetetlen őrültség olyan elvárásokat támasztani gépjárműveknél, mint amit elektrojárművekkel szemben szoktunk támasztani, másrészt pedig azt mondják, hogy túl halkak a villamos meghajtású járművek, mert ugye azt is mondták, hogy a halk még túl halk is lehet. Köszönöm szépen a felismerést, de nem mind, nincs különbség abban, hogy 66 hercet, egy, egy decibelt ad ki egy, egy jármű, hogyha elektromos vagy, hogyha benzin meghajtású kocsi. Tehát ez a különbségtétel, nem tudom, hogy van-e értelme aztán a sportjárműveknél. Ez egy ideológiai, szimbolikus politizálás. A sportjárművek a flotta 1%-át adnak, ha holnap eltűnnek a piacról semmit se fogunk észrevenni ebből a, a zajszintek mérésénél. Nem erre kellene koncentrálnunk. Sajnos nem, nem sikerült kompromisszumot találni a legfontosabb részben. Abban bízom azonban, hogy holnap felelősségteljes döntést tudunk hozni. Gondoljunk csak a 62-es módosítóra, amely tulajdonképpen már egy kompromisszum az összes érintett között, mert hogyha egyértelmű többséget tudunk szerezni, akkor tudunk tisztességesen tárgyalni második olvasatban a tanácssal. Köszönöm szépen. Két és fél percben Haszi asszony. Kedves kollégák! Az egyik legnagyobb finn napilapban azt olvashattuk ma, hogy fél millió finn 55 decibel feletti zajterhelésnek van kitéve naponta. Európa szerte azt láthatjuk, hogy a lakosságnak a 40%-a túlzott zajterhelésnek van kitéve, és ez korai halálhoz vezet, és évente mintegy 50 ezer szívinfarktushoz. A, ennek nyilvánvalóan a zajterhelésnek nyilvánvalóan kihatása van a pszichés állapotunkra, és számos olyan betegség van, többek között a cukorbetegség is, ami összefüggésbe hozható a zajterheléssel. Nyilván az a megoldás, hogyha a zaj forrásnál kezdjük a cselekedést, a járműveknél, az európai városok nyilván nem akarnak túl sok pénzt kiadni a zajvédelmi infrastruktúrára, a zajvédő falakra, minden egyes gépjárművet és minden harmadik eh, tehergépjárművet már ma úgy gyártanak, hogy az teljesíti azokat az elvárásokat, amik a javaslatban vannak. Tehát ez nem egy túl ambiciózus javaslat. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk azt támogatni, amit a háznak a jobb szélén szeretnének. Azok az előnyök, amelyek a szabályozás elfogadásából adódnak, mindenképpen többet nyomnak alatban, mint a költségek, amik keletkeznek az új előírásokkal. Mindenképpen támogatjuk a 67-es módosító indítványt, amely azt irányozza elő, hogy már két év után két decibeles csökkenést érjünk el. Három javaslatra koncentrálunk, amit semmilyen más frakció eh, nem támogatott. Úgy gondolom, hogy a jobboldali politikusok elfelejtették, hogy szanálni kell a költségvetéseket is, és nyilvánvalóan például az alacsonyabb egészségügyi kiadások is hozzájárulhatnak ehhez. Úgyhogy gondoljunk az adófizetők pénzére is. Úgy gondolom, hogy a vállalatoknál dolgozó emberek és a lobbisták úgyis jól fognak keresni, és tudnak ott majd házat vásárolni, ahol alacsonyabb a zajterhe, és a szegények szenvednek emiatt. Köszönöm, Button úr. Egy percre. Ez a javaslat, hogy a gépjárművek zajszintjét csökkentsük, csak úgy, mint minden egyes alkotás, ami ebből a házból indul, csak költséget jelent és bürokráciát. Például a jelentés azt mondja, hogy a közutak minősége megoldhatja ezt a problémát. Hát lehet, de mennyibe kerül ezek megjavítása? Figyelembe véve, hogy hogy állnak a tagállamok pénzügyileg, hát azért csak csodálkoznak, hogy honnan lenne erre pénz ez a javaslat automatikusan kötelező érvényűvé válna minden egyes tagállamban. A demokratikusan választott nemzeti kormányoknak nincs választási lehetősége ez ügyben. Talán a zajszennyezésnek a korlátozása azon dolgok egyike, több ezer közben, között, amelyet Cameron úr nem akar az EU kezébe, a brüsszeli mesterek kezébe adni. Elnök, köszönöm szépen, Vilsz asszony. Köszönöm szépen a világ egészségügyi Szervezet, a WHO a zajkibocsátásnak az egészségügyre gyakorolt hatását vizsgálta, és az eredmény az, hogy a légszennyezést követően a zajterhelés a legrosszabb az emberek egészségére és jó közérzetére. 210 Európai Uniós polgár van kitéve a közlekedési zajnak, olyan közlekedési zajnak, ami 55 decibelt meghalad, adott esetben éjszaka is hallás problémákat, alvászavart, stresszt, szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz, és tanulási zavart okoz a gyermekeknél. Úgyhogy ennek a következményét nem szabad alábecsülnünk. De már egy kis zajcsökkentés is nagyon nagy jótékony hatással járhat. A járműveknek a megengedett zajterhelése 92 óta változatlan, úgyhogy nagyon is üdvözöljük, hogy a bizottság ezen a téren új javaslattal ért. A Envi szakbizottságban az volt az eredmény, hogy az elért zajszinteket, tehet, határértékeket meg kell tartani. Vannak olyan teherautók, amelyek már most megfelelnek ennek, mégis ezeket a határértékeket csak 7 év múlva léptetik hatályba és nem igazítják ki a gyártott gépjárműveket, jól lehet a technika már ma rendelkezésre áll. A bizottság javaslat megmutatta, hogy ez a javaslat nagyon is szenved a lobbisták hatása alatt. A járműipar ennek a fontosságát alábecsüli, és olyan szakvéleményeket mutat be, amelyek megfelelő, amelyek számára megfelelőek hogyha nem veszik figyelembe az egészségügyi pozitív hatásokat, akkor a járműipar a költség eh, haszon elemzéseinél miért nem veszi figyelembe ezeket? A gyártók a költségeket továbbra is szeretnék a társadalomra áthárítani, úgyhogy itt a parlament feladata az, hogy elérje a költségek eh, igazságos elosztását és alacsonyabb zajszint terhelést. Madame Sosa Wagner. Köszönöm Sosa Wagner úr. Egy percre. Desde que estoy aquí en el... Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta a parlament tagja lettem, keresztes hadjáratot folytatok a gépjárművek okozta zaj ellenében. És a kibocsátott szennyező anyagok ellen, hiszen ezek az anyagok egyszerűen zavarják az állampolgárokat és a környezetünket egy szakértő azt mondta nekem, hogy technikai szempontból igenis lehetséges a gépkocsi gyártók számára, hogy a kibocsátott anyagokat teljes mértékben megszüntessék. Sajnálatos módon az én javaslatomat még nem vették figyelembe, mert nagyon szétaprózott ez a jogalkotás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Zéber úr két percre. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy vitathatatlan, hogy a zaj árt az egészségnek és a környezetnek is. A WHO mint egy millió egészséges életével számol, amit elveszítenek a nyugat-európaiak a közlekedés vagy a zajszint miatt. A legutóbbi irányelv elég régen született, tehát lépnünk kell. Számunkra az volt fontos, hogy az egész problémát lássuk, és egy összstratégiát építsünk ki, és ne csak a motorra koncentráljunk, és ne csak a motor zajcsökkentő részvel foglalkozunk, foglalkozunk az aerodinamikával is, az áramlástannal, a gumikkal, stb. Tehát nem egyetlen forrása van a zajnak, természetesen ezt figyelembe kell vennünk. Arra is gondolnunk kell, hogyha a rendeletről beszélünk, hogy minden egyes járműnek teljesítenie kell ezeket az előírásokat, nem úgy, mint a CO2 jogalkotásban, ahol a flotta szabályozást alkalmaztuk, ami konkrétan azt jelenti, hogy a költségekre is ügyelni kell, és természetesen, hogyha az előírásokat a motornál megköveteljük, akkor a járművek nehezebbek és drágábbak lesznek, vagyis egy nagyon konkrét megközelítésre van szükség. Ami minket zavar a bizottság javaslatában az az, hogy régi módi kategorizálást alkalmaznak a harmadik mellékletben, ezért tartott ez a jogalkotói folyamat ilyen sokáig, mert ezt korrigálni kellett. A 61-es módosítóval igyekeztünk az ENSZ ajánlása alapján a megfelelő kategorizálást elvégezni és reális értékeket javasolni. Azt gondolom, hogy időközben nem vitatják itt a parlamentben sem, hogy az elektrojárműveknél külön előírásokra van szükség, hogy a fogyatékkal élő embereket védjük az ilyen járművekkel szemben, ha ők nem hallják őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig két percben Gróte úr. Elnök úr, a bizottságnak van egy javaslata, nem a környezetvédelmi, nem az egészségügybiztostól, hanem az iparbiztostól. És hogyha azt hallom, hogy majdnem ö, csődbe ment a teljes autóipar, akkor nem egészen értem. A javaslat az jó, csak engem az bosszant, hogy már megint csak első olvasatban ö, döntünk. És a feldolgozás időtartama azért nem azért húzódott, mert lassúk voltunk, hanem azért, mert egy ideig félre kellett tennünk, hogy tisztázzuk, hogy euh, mik itt a játék feltételek, és ez elég sok ideig tartott. Minden embernek joga van az egészséghez, és akkor azokat a forrásokat le kell zárnunk, amelyek veszélyeztethetik. Ha például a közúton van egy mélyedés, vagy egy lyukaszt, akkor a közszolgálatoknak be kell tömni. Nekünk pedig azzal kell foglalkozni, ami a mi kompetenciánk. És úgy gondolom, hogy az ENVI szakbizottságban jó döntést hoztunk, és most már elkezdhetjük a tárgyalásokat, kedves kollégák. Nagyon gyorsan, nagyon sokszor beszélünk arról, hogy 60 vagy 70 százalékát a környezetvédelmi intézkedéseknek első olvasatban zárjuk le. Hát bele kellene gondolnunk, hogy az ilyen dolgokba, amelyek nagyon kiadnak az egészségre, az iparra, nem kellene több idő? Egy rendes második olvasat, ahol sokan, a lehető legtöbben részt vennének a vitán, és sőt a parlamentek kívülről is, és kialakíthatják a véleményüket. Az első olvasatban ez nem lehetséges, ez túl gyorsan zajlik, de felszólítok mindenkit, ne a bizottság javaslatához térjen vissza, hanem azt tekintse a minimumnak. Elnök, köszönöm szépen, Manders úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr a közlekedés, a szállítás és a gépjárműipar sok jól létet teremtett Európában, de hát bizonyos terheket és problémákat is okoz. Ezekkel foglalkozunk most. Ezek a problémákat az iparral együttműködve kell megoldanunk. A hatóságoknak nem szabad azt kérniük, hogy a vállalkozók viseljék az összes költséget, hiszen és azt sem szabad, hogy minden költséget eh, az állam vállaljon, és itt különböző zajvédelmi infrastruktúrákba, az falakba fektessen be pénzeket. Fontos, hogy az ipar eleget tegyen az zajterheli előírásoknak, azoknak az előírásoknak, amik például az ENVI szakbizottságban a kompromisszumban megjelennek. Én azt remélem, hogy egész Európában ugyanaz a tesztelési vizsgálati módszer lesz bevezetve, amit Holger Kramer is a módosítójában megemlített, és végső soron pedig egy jobb versenyképességi helyzet áll elő az európai járműipar számára, és a technikai eh, előre haladottságunkat tudjuk használni az európai iparban a konkurenseinkkel szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig két percben Eichhaut úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen ez egy klasszikus, de hihetetlen vita. Egy témát azonosítunk, a zajterhelés problémáját, amitől nagyon sok ember szenved, és azt mondjuk, hogy szeretnénk valamit tenni. És azt is tudjuk, hogy Európának ezt meg kell tennie, hogy az autógyártók előtt egy hiteles képet alkotsunk is saját magáról. Amikor azonban amikor azonban tenni akarunk valamit, akkor azt mondja a konzervatív oldal, hogy a gyártók számára ez túl drága, ez nem érhető el, hiszen a válság éveit éljük. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most nyugodtan kell cselekedjünk. Nem mindig csak a költségekről kell beszélni, hanem azokról a költségekről is, amit a, magának a társadalomnak, az államnak kell megfizetnie az egészségügy terén, illetőleg a zajvédőfalak építése terén. Ne csak arról beszéljünk, hogy a vállalkozásnak milyen nehézségei vannak, amikor alkalmazkodnia kell, hanem azt is látnunk kell, hogy milyen versenyelőnyhöz jut nemzetközi téren. Megérkezett a bizottsági javaslat, amely szuperambiciózus látszólag. Azonban meglepődött maga is a bizottság, hogy gyakorlatilag az európai ipar már ezt teljesíteni tudja. Honnan jönnek ezek az elvárások? teljesen értelmetlen, hogy végsősorban ezeket az elvárásokat már most teljesíti az ipar. Arról kell gondoskodnunk, tehát, hogy alacsonyabb legyen a kibocsátás, alacsonyabbak legyenek a társadalmi költségek, és az autógyártók az innovációba fektessenek be. Erről kell, hogy szóljon a vita. Itt van a 61-es módosító, ami tovább fel, továbbiakban fel lett vizezve úgy gondolom, hogy maradjunk az eredeti Envi javaslatnál, és ne re- regéljünk itt az autóiparnak a, a végéről, a haláláról. Ez egy nagyon is versenyképes ipar, és nagyon is gyorsan tud alkalmazkodni, e, és sokkal nagyobb probléma az európai innovációba vetett bizalom hiánya. Két percben Grosset képviselőasszony. Köszönöm szépen. Valóban egyensúlyra kell törekedni az egészség, a jólét között egyrészt, másrészt pedig a versenyképesség szerepel a mérleg serpenyőjében. De nézzük meg a harmadik mellékletet. Itt szerepelnek a küszöbb értékek, amiket Merkis asszony képviselt. Ezek nem igazán logikusak tudományos szempontból, ha halk motorról beszélünk, akkor természetesen mindent figyelembe kell venni. Nem elég a motorról beszélni, a gumiabroncsokat, az útfelületet, stb. Ezzel még nem jutottunk a végére természetesen. Nem jelenti ez azt, hogy tönkre menne az autóipar. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsük, felszólítsuk az ágazatot abban, hogy fokról fokra halasson, de nem szabad őket sarokba kényszeríteni olyan értékekkel, küszöbértékekkel, amelyek nem tesznek, amit a technika nem tesz lehetővé. Ami pedig a gumiabroncsokat illeti, itt nem csak arról van szó, hogy új gumiabroncsokkal szabad tesztelni, hanem a régieket is figyelembe kell venni, hogy milyen zajt okoznak. Itt a 68-as módosítót és az 51-es sem támogatjuk. Véleményünk szerint ez a módosító túl messzire megy. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy világos üzenetet küldjünk a polgároknak ezekben a nehéz időszakokban, amiben éppen élünk. Igen, az egészséget védeni kell, de a versenyképességet is. Köszönöm, Pirilló úr egy percre. Köszönöm szépen, állok úr. A zajszennyezés és annak az egészségre gyakorolt hatása, ezeket nem szabad, hogy alábecsüljük, ezért akarjuk a gépjárművek zaj szintjét csökkenteni. Ezt mutatja a javaslatunk is. Az ipar tól azt várjuk el, hogy az új paramétereknek megfelelő autókat gyártson. Ezek a paraméterek, amelyeket a hármas függelék mutat, ezek nem realisztikusak, sem technológiai szempontból, sem időzítés szempontból. Nem szabad túlszabályoznunk ezt a szektort. De mindezek ellenére támogatom az Avast javaslat bevezetését, hiszen ez a vakok, gyengéllátók és a gyermekek érdekeit is védi. <clears throat> Ezen kívül az elektronikus járművek alacsony zajszintjét is támogatom. Köszönöm, Szami Szárasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a zajszint csökkentése nagyon nagy figyelmet élvez a könnyű és a nehéz tehergépkocsik gyártói körében is. A nehéz tehergépjárművek esetében a bizottság két külön kategóriát kínál. De ez hatékonyak? Hát figyelembe kellene vennünk azt is, hogy hová mennek ezek a járművek, és mit szállítanak. Tehát össze kell hangolnunk a munkát, annak érdekében, hogy a motor kapacitás figyelembe vegyük, 180 alatt, 180 és 250 között és 250 köbcenti fölötti, ezeket kell figyelembe venni. Ezen kívül a nagyobb utaszállító buszok helyzetéről is beszélnünk kell. Továbbá a megvalósítást illetően figyelembe kell vennünk, hogy a gyártóknak a határidőket be kell tartaniuk, és tiszteletben kell tartaniuk a normákat. <clears throat> Az erőfeszítéseink elő kell, hogy segítsék a transportszektor működését. Köszönöm, most pedig Morkunajte Mikuléne asszony manokat. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy most a legjobb a zajszintről beszélni. Minél kisebb az zaj, annál jobban alszunk természetesen. Két aspektusot szeretnék, aspektus szeretnék kiragadni a dokumentumból. A MO22-es tesztről van szó. Ezt már régóta figyeljük, és megfelelő típusvizsgálati eredményekre van szükség, és számos tagállam intézményei nem használják ezeket az MOT teszteket, de nagyon nehéz egyébként tisztán motorok alapján az zajszintet megállapítani. A valóság azt mutatja, hogy ezek a járművek még mindig az útjaikat járják, és a zaj, amit kibocsátanak, igenis árt az egészségünknek. Természetesen használt járművek esetében figyelembe kell venni a jármű korát is. Ennek ellenére nem szabad eltérni az EU szinten meghatározott zajszintektől. A második pont pedig a dokumentum fő céljára vonatkozik, hogy csökkentjük a járművek zajszintjét több, még egyszer megismétlem, hogyha az elektromos járműnek nincsen zaja, akkor az életveszélyes lehet fogyatékkal élő emberek számára. Éppen ezért fontos, hogy ezek megfelelően felismerhető eszközökkel rendelkezzenek. Veszlund asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a zajterhelés kérdése nagyon fontos, és az is fontos, hogy a gépjárművek által keltett zajterhelés csökkenjen. Különböző lehetőségek nyílnak erre. Nagyon sok intézkedést tehetünk, a lényeg, hogy mindez költséghatékonyan történjen. Természetesen azt is szem előtt kell tartani, hogy hogy az autóipar nehéz helyzetben van, és más súlyos kihívásokkal is szembe kell néznie. Gondolok itt arra, hogy az alacsonyabb széndiokszid kibocsátású gépjárműveket kell gyártania. A gépjárműiparnak nagyon sok teendője van tehát nem csak a személygépjárművek vagy a könnyű gépjárművek, könnyű tehergépjárművek, hanem adott esetben a nehéz tehergépjárművek területén is. Mindezeket a szempontokat is figyelembe kell venni a jelentésben. Gracias, gracias señor presidente. Perello Rodriguez kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. E, amikor szavazunk erről a jelentésről, akkor el kell ismernünk azt, hogy a politikusok által elmefogad, elfogadott intézkedések az Európai Unióban mindez idáig elégtelenek voltak a zajvédelem területén. Hogyha megnézzük például a repülőgépek esetét, ott is folyamatosan az emberek egészségének terheléséről beszéltünk. A bizottsági javaslat egy jó minőségű javaslat, nagyon is ambiciózus, és nagyon jó kiinduló pontot jelent a munkánk során, és biztosítani tudjuk majd azt is, hogy a fogyasztóvédelmi szempontok is érvényesüljenek az Európai Parlament javaslatában. Úgy gondolom, hogy a zajvédelem egy fontos feladat, úgyhogy itt egy erőteljes, jó javaslattal kell előállnunk. Egy olyan témáról van szó, ami természetesen a foglalkoztatási helyzetre is kihatással van. Tehát nem csak az ajterheléssel kell foglalkozni. Van Brent asszony, egy percben. Köszönöm szépen, az európai népességnek a nagy része most e városokban lakik, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. A város a megoldás, ahol nem csak éghajlati problémákkal kell foglalkozni, hanem azt is látnunk kell, hogy együtt élünk egy közösségben, de hát ez a közösség megoldásokat kell, találni, és megoldásokat tud találni bizonyos problémákra, így a zajterhelésre is. Az én városom, Antwerpen egy szakvélemény alapján, egy tanulmány alapján szenved a zajterheléstől, és vannak olyan városrészek, amelyeknél a zajterhelés különösen súlyos. A mi kötelezettségünk, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával. Én nem igazán látok arra esélyt, hogy, hogy kibeszéljük ezt a kötelezettségünket. Úgy gondolom, hogy nem csak a iparral kell foglalkozni, a bizottságnak más intézkedéseket is el kell fogadnia, például meg kell nézni, hogy az aszfalt burkolat az utaknak milyen, hol kell zajvédő falakat építeni. Fel kell vállalnunk a felelősségünket, de ez azt is jelenti, hogy a nehezen létrejött kompromisszumot, amit az Envi Bizottságban elfogadtunk, azt az egész parlament támogassa. Remélem ez fog holnap történni. Now for... Köszönöm. szépen. Liberatki úr, egy percre. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Hölgyeim és Uraim, biztos úr, elnök úr! Meghallgattam a hozzászólásokat, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon középutas javaslat, amely megállapítja, hogy a, hogy a gépkocsik akár 80 decibelnyi zajt is kibocsáthatnak, mert ezt néhány decibellel csökkenteni akarjuk, és ezt is egy bizonyos idő alatt. Ha egy motor többe kerül, ha nem csökkentjük az zajszintjét, akkor meg zajvédő falakat kell építenünk. Ami a zajcsökkentésre vonatkozó hármas függeléket illeti, amelyet a raportőr javasolt. Én úgy gondolom, hogy ez nem a legjobb megoldás. A bizottságnak a javaslata az eredeti, és az eredeti hármas függelék jobb volt, mert az iparunkat versenyképesebbé teszi, és jobb gépkocsik létrehozását teszi lehetővé. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lezártuk az első és pontán hozzászólok, Bazeszko asszony. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Transportul motorizat... Köszönöm szépen, elnök úr. A közlekedés az egyik legfontosabb zajártalmat okozó forrás. Ez komoly kognitív hiányosokhoz, alvási zavarokhoz vezethet, és nagyon hosszú távú hatásai vannak, tehát az ajnak. Éppen ezért fel kell lépnünk a negatív hatásokkal szemben a zaj ártalmak esetében. A saját országban, Romániában elmondhatjuk, hogy komoly érdeklés is mutatkozik a változások iránt, hiszen van egy román autogyár, a Dacia, nagyon fontos európai gyárrá vált, ez egy Renault leányvállalat egyébként, de a csökkentés nem csak a járművekre kellene kivetíteni, hiszen nem csak a járművekről van szó, hanem például az utakról is világos, egyértelmű információkra van szükség a fogyasztók számára, hogy a vásárlás során megfelelő döntést tudnak hozni. Paska úr. A következő. Köszönöm szépen. A környezeti szakértők szerint a városokban el, elviselhetetlenül magas a zaj ártalom. Éppen ezért a megfelelő küszöbértékek kialakítása nagyon fontos és igazolható ami az új technológiák megjelenését illeti az autógyártásban, mint például az elek- a villamos meghajtású autók, ez egy új problémát okoz, éppen a fordítottját. Ezek azért jelentenek veszélyt, mert a vakokra nézve nem okoznak zajt, és ezért veszélyeztetik őket. Éppen ezért megfelelő eszközöket kell alkalmaznunk amikor megszervezzük a vasúti utazásokat, éppen ezért a 66-os módosítás adott esetben komolyan vendő. Szerintem itt megfelelően kell lehet védeni a fogyatékkal élőket, illetőleg a vakokat. Minden esetre egy megfelelő zaj fel, felhívó rendszer megelőzheti a baleseteket. Most pedig a záró megjegyzések következnek Tajani biztos úr részéről először. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak tegnap este volt, amikor megismételtem azt, hogy milyen fontos a bizottság számára és számomra az, hogy cselekedjünk. Annak érdekében, hogy egy modern, versenyképes iparosodás induljon el Európában. Mi emellett tettük le a garast. Az iparpolitika, amit én tartok, egy olyan ipari hálózatot tesz szükségessé, amely épít a 80-as, 90-es évek tapasztalatára és versenyképes, és amelyben fontos szerep jut a zöld gazdaságnak az, ha már az zöld gazdaságról beszélünk, akkor nyilvánvalóan az éghajlatvédelemre is gondolnunk kell. És itt egy kiegyensúlyozott álláspontot kell kialakítanunk az egészségpolitika, a környezetvédelmi politika és az iparpolitika között, azért, hogy azt a célt tudjuk megvalósítani, amit egyébként minden ilyen politika követ, az emberek életének jobbá tételét. Krosztet asszony, Tatarella úr, szeretném önöket megnyugtatni, hogy ez nem egy olyan javaslat, amely az ipar ellen irányul, vagy a gépjármű ipart próbálja megtorpedozni. Az európai gazdaság újra beindításáról szóló dokumentumban is szó van arról, hogy a járműipar kulcsfontosságú. Mi azonban a zöld közlekedést tartanánk szem előtt, amin alacsonyabb káros és anyag zajterheléssel számol. Ez egy olyan javaslat, amely a különböző érdekeket megpróbálja egy kalap alá hozni, és nem megyünk messzire, nem túlozzuk el az elvárásokat, hanem figyelembe vesszük a modern iparpolitika szempontjait is, de természetesen az emberek egészségének és a környezetvédelmek a szempontjait is. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk, és tovább is haladhatunk. Én hajlandó vagyok megnézni a módosító indítványokat, és megvizsgálni a különböző változtatási javaslatokat, ami a határidőket illeti, vagy ami a eh, villanyautókkal kapcsolatos problémákat illeti, és hajlandó vagyok eh, belemenni egy eszmecserébe a parlamenti szavazás után, és úgy gondolom, hogy a tanács is hajlandó még a olyan kezdeményezéseket befogadni, amik a szöveget javítják. A követeléseink közül nagyon sok már teljesül bizonyos járművek esetében. Ez érvényes az általunk most javasolt intézkedésekre is. Bizonyos esetekben nehezebb lesz a második fázisban az elvárások teljesítése. Úgy gondolom, hogy azonban, hogy ez egy kellően hosszú idő lesz ahhoz, hogy az ipar átálljon és alkalmazkodjon az új elvárásokhoz. Nem gondolom úgy, hogy ez a rendelet károkat fog okozni, sőt, ezzel ellentétben úgy gondolom, hogy hosszú távon versenyképes ipar által előállított zöld gépjárműveink lesznek. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet tervezett kiegyensúlyozott, de még egyszer leszögezném, hogy én hajlandó vagyok már a mai naptól, az elkövetkezendő hónapokban együttműködést felépíteni önökkel egy kiegyensúlyozott szöveg elérése érdekében, és a polgárok érdekeinek figyelembevétele érdekében. Nem csak a piaci szempontokat, az ipari szempontokat kell figyelembe vennünk, hanem itt elsősorban, és ezt hangsúlyoznám még egyszer, olyan eszközt akarunk eh, kidolgozni, ami a szociális szempontokat, az emberek egészségét, az emberek életminőségét és az ő gazdasági helyzetüket is javítja. Szeretnék köszönetet mondani minden olyan képviselőnek, aki foglalkozott a bizottsági javaslattal. Tegnap este más kérdésekről ejtettünk szót, más szempontokat kellett figyelembe vennünk, és azt mondták akkor, hogy legyünk ambiciózusak a bizottságban. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és a plenáris ülés egy, együttműködésében jó hangulat alakult ki. Köszönöm, most pedig Uszki úrnak, a raportőrnek adnám meg, legvégül a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! <clears throat> Minden hozzászólónak köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásaikhoz. Nem volt meglepetés a vita számomra. Ez csak alátámasztotta azt, amit már a szakbizottságban is tapasztaltam. Most nem fogok egyénileg mindenkinek válaszolni, csak hagyd mondjam el, hogy az akusztika <clears throat> és a zaj nagyon technikai jellegű kérdések. A utóbbi hozzászólók között több olyan megjegyzés elhangzott, amely egy fizikusból valószínűleg gúnyos mosolyt váltanak ki, de én nem fogok így reagálni, hiszen a politikusoknak fogalma sincs arról, hogy három decibellel csökkenteni valamit, az mit jelent? Némelyek azt hiszik, hogy egy decibellel csökkenteni valamit, az nem nehéz dolog. Hagyj reagáljak arra, ami a jobb oldal soraiból elhangzott, hogy fenyegetjük a, az ipar létét. Hát ez nem igaz. A konzervat aktív képviselők egyike sem gondolja ezt valóban. Mi vagyunk ezeknek a támadásoknak az áldozatai. Hagy mondjam el, hogy gyakran halljuk azt, hogy a nagyra törő jogalkotás munkahelyeket teremthet, hát ez egy klisé, és nagyon gyakran hallottam. Amikor a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos jogalkotást készítettük elő, és nagyon gyakran hangs, ö, ismételgette ezt a biztos úr is. Hát akkor hagyd kérdezzem meg, pontosan hány munkahelyet teremtettek a széndiokszid csökkentés kapcsán, amikor a gépkocsi gyártást megtekintjük, akkor látni fogjuk, hogy a következő években kevesebb és kevesebb munkahely lesz ebben a szektorban. Végül persze azt beismerem, hogy a zaj az probléma, és valamit tennünk kell <clears throat> ezzel kapcsolatban. Fogjunk össze. Ez a parlament a tanácssal és a bizottsággal próbálja megtenni a közös hangot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 9 órától holnap folytatjuk az ülést.